you're ready, you, can start. you may start, please. Merci, uh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy alkalmat kaptam arra, hogy bemutassam a szakbizottság előtt az én jelöltségemet. Egy nagy megtiszteltetés és nagy öröm. Három nyelven szeretném az előadásomat bemutatni. az én eh, jelöltségemnek az erősségei a megújulás annak megújulásra támaszkodnak. Új szemre szeretnék ránézni erre az intézményre, új ötletekkel szeretem gazdagítani ezt az intézményt, új kihívásokra szeretnék válaszolni, egy második jellegzetesség az én jelöltségemnek az, hogy én egy, om, én egy szakmabeli ombudsman vagyok, Belgiumban már elláttam ezt a tisztséget, 1997-től 2005-ig eh, végeztem ezt a feladatot. Brüsszben vagyok jelenleg eh, oktató, egyetemi szinten oktatom az ombudsmani eh, kérdéseket. A harmadik jel, az jelöltségem a harmadik elege az, hogy jó magam is jogász vagyok. Nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is, mert, mert úgy gondolom, hogy ez egy alapvető követelménye az ombudsmannak jogászként mindig is gyakoroltam az, em, az állampolgárokat kiszolgáló feladatot. Nagyon fontos az, hogy belássuk az, hogy az ombudsmannak a feladata az, hogy szolgáltatást nyújtson az embereknek. Nagyon sok országban az ombudsmani eh, feladatok egyik alapkövetelménye, eh, alkotmányi követelménye az, hogy jogász legyen. Egy másik erősségem az, hogy jól ismerem az eh, EU-s intézményeket és ügynökségeket. Nagyon sok ilyen intézménnyel dolgoztam Brüsszelben, Strasbourgban, Luxemburgban, Kopenhágában. A Digi különböző főigazgatóságokkal is dolgoztam, különböző cikkeket írtam az Európai Unióról és működéséről. Még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, az, hogy öt eh, EU-s nyelven beszélek, és különböző joggyakorlatokat ismerek, és úgy gondolom, őszintén úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenkinek eh, az identitását tiszteletben tartjuk, és az identitásához nagyon fontosan hozzátartozik a nyelv, és nagyon fontos tehát, hogy az ombudsman, aki folyamatosan kapcsolatot kell, hogy tartson az európai állampolgárral is, az, hogy kommunikáljon az adott nyelveken. Egy másik nagyon fontos dolog az, hogy a generációkat átívelő jelöltség az enyém. 49 éves vagyok, majdnem 50, már van tehát egy bizonyos tapasztalatom, ugyanakkor készen állok arra, és fiatalos energiával tudok harcolni a kihívásokkal. Nagyon fontos ez Európában, és nagyon fontos mindez számomra. Nos, ami az európai ombudsmani koncepciómat illeti, világosak a célkitűzései. Mondjuk az, hogy a legfontosabb feladat számomra az, hogy megerősítjük a demokráciát az Európai Unión belül meg kell védeni a lakos, az állampolgárokat az önkénytől. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt megtegyük Európai Uniós szinten is, és nemzeti szinten is az Európai, az Unió, az Európai Uniós Parlamentet segíti az ombudsman. A parlament, és ahogy ezt jól tudják, az az intézmény, amelyeknek a legerősebb a legitimitás az Európai Unión belül. És végül, de nem utolsó sorban, demokratikus feladatokkal bír a, a szerződés alapján három alapelvet kell követni az ombudsmannak. Az első az átláthatóság, a láthatóság elvét tiszteletben kell tartani mindenképpen. Az legyen az Európai Unió jellegzetessége, és ez szerepel a szerződés első cikkében minden egyes intézmény, minden egyes eh, ügynökségben kell, hogy legyen átláthatóság. Ez egy prioritás. A másik, a felelőssége kérdése nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos adminisztratív kérdés, úgy szintén minden egyes eh, közigazgatási egységnél. És joggal kérjük azt az Európai Uniótól, hogy az Európai Uniós intézményekben is ez legyen eres. A check and balances eh, rendszer kevésbé fejlett az Európai Unióban, mint nemzeti szinten. A harmadik jellegzetesség az, hogy a szolgáltatás kultúráját erősítsük. Ez legyen egy nagyon font ez, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez az európai adminisztrációnak az, az egyik legfontosabb kérdése kell, hogy legyen. A harmadik célkitűzés az ombudsmannak az, hogy az alapvető emberi jogoknak a megerősödését az Európai Unión belül előmozdítsa. Tehát oda kell figyelni, hogy ne legyen diszkrimináció, nembeli diszkrimináció, különböző csökkent korlátozás és szolidaritás előmozdítása. Ezek mind-mind nagyon fontos kérdések, és ezekre a következő öt évben oda kell figyelni az ombudsmannak. Még egy nagyon fontos kérdés az, hogy legyen különböző reformjavaslatoknak a forrás, az előmozdítója, az Európai Uniós intézmények hatékonyságának előmozdítása érdekében. Nagyon fontos tehát, hogy az ő javaslatai alapján az intézmények jobban koncentráljanak az állampolgárokra, sokkal jobban eh, magukévet tegyék eh, az alapvető jogokat és az emberi jogokat. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. A ombudsman nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy közelebb hozza az állampolgárokat az intézményekhez. Hogy kihangsúlyozva, és ezeken a célkitűzéseken dolgozva az a célom, hogy közelebb kerüljön jobban az állampolgárok az Európai Uniós intézményekhez, hogy jobban a, a magukévenak tekintsék az EU-t az állampolgárok egész Európában. Nagyon fontos, hogy az intézmények is megtegyék a maguk munkáját azért, hogy csökkentsék ezek, ezt a távolságot. Hogy jobb legyen az imégy az Európai Uniónak a konkrét cselekvésekre, javaslatokra térnénk rá, amelyeket javasolni szeretnék. Ezek jobb EU-s igazgatásra koncentrálnának. Ez a jó igazgatási magatartás betartatását jelenteni az összes uniós intézményben tekintettel arra, hogy 2008. októberében meg is állapodtak az intézmények, hogy ezt meg fogják tenni. Még egy lépés lenne egy közös kódex létrehozása, közös jó igazgatási gyakorlati kódex létrehozása, egy olyan kódex létrehozása, amely minden uniós intézményre és ügynökségre vonatkozna. Emellett a helytelen gyakorlatokat eh, tágabban defini- definiálnám, nem a jelenlegi szinten maradnánk meg, és nem csak a kötelező elemekre koncentrálnánk. Emellett EU-s intézményként lenne egy átláthatósági tisztviselő, és a bizottság Kesmen jelentése egyébként kiválóan e, mutatott ebben az irányba, hasonló innovációt javasolt, erre valóban szüksége a véleményem szerint. Végezetül az Európai Ombudsmannak e, felügyelnie kell az EU alapjogi kartájának végrehajtását, erről már beszéltem, most nem térnék ki részletesen erre, bár alapvető fontosságúnak tartom ezt. A második cselekvési javaslat csomagom arra vonatkozik, hogy a hivatalnak az ismertségét javítani kell. Néhány számadattal illusztrálnám ezt. 2003 és 2008 között a panaszok eh, számának növekedése 28,5%-os növekedés mutatott. Hogyha a az befogadható válasz, eh, panaszokat illeti, itt 15%-os növekedést eh, láttunk, Hogyha egyfőre lebontjuk ezt, akkor a növekedés kevesebb, mint 1 ami pedig az összes panaszt illeti, itt egy 16,3%-os csökkenés volt tapasztalható. Ugyanakkor 48%-kal nőtt a hivatal költségvetési forrásainak aránya. Mit jelent ez? Egyértelműen azt jelenti, hogy sokkal szélesebb körben eh, eh, kell népszerűsíteni az, hogy a polgárainknak joguk van a hivatalhoz fordulni. Egy állandó információs kampányra van szükség a polgárok, illetve a közvetítők felé sokkal eh, szorosabb együttműködésre lenne szükség, ezt alakítanám ki a médiával, ugyanis ez egy fontos eh, eszköze ennek az üzenetnek, hogy a polgárok igenis forduljanak hivatalhoz folyamatos részvételt biztosítani konferenciákon, szemináriumokon, emellett az Európai Ombudsman eh, küldötteinek egy eh, decentralizált hálózatát hoznám létre, ez nem kerülne semmibe, ugyanis az Európai Bizottság képviseletein keresztül oldanánk ezt meg, az Európai Parlament információs hivatalain keresztül, és emellett azt javasolnám a parlamentnek, hogy az adminisztratív határozatok kötelezően jelezzék azt, hogy a polgároknak joguk van az Európai Ombudsmanhoz eh, fordulni. Ami ezt a jogot illeti, ezt kéz a kézben kell megoldani azzal, hogy jobban eh, segítsük a polgárokat, amikor panaszt tesznek. Egy elektronikus eh, szűrőrendszert alakítanék ki előzetes kérdésekkel, és hogyha valaki panaszsal fordul az ombudsmanhoz, nos, a be nem fogadható, vagy a mandátumon kívül eső kérdéseket, megkereséseket eh, eh, ki kell szűrnünk valahogy, jelenleg 85% az ilyen be nem fogadható megkeresések eh, aránya. Emellett egy interaktív, minden EU-s intézményre vonatkozó kézikönyvet dolgozni ki, ennek segítségével közvetlenül a kompetens intézményhez fordulhatnának a, problé- a polgárok. A harmadik csomagjavaslatom arra vonatkozna, hogy az együttműködési szálakat intenzifikálni, erősíteni kell. Ez az együttműködés ugyanis alapvető fontosságú. Az ombudsmani hivatal, illetve a parlamenti képviselők közötti együttműködés. Nem tudom, tudná, tudják-e, hogy az ombudsmani hivatal eh, hoz érkezett panaszok kevesebb mint egy tizedét nyújtották be parlamenti képviselőn keresztül. Egyébként eh, lehetőség volna erre, de csak a panaszok kevesebb mint egy tizede került eh, hozzánk eh, parlamenti, illetve a hivatalhoz a parlamenti képviselőkön keresztül, már pedig ez egyszerűsítést és pazarlás csökkentést jelentene. Emellett a petíciós szakbizottsággal együttműködést erősíteni kell. Elnök azt mondja, az együttműködés már 14 éve igen kiválóan működik, de azt hiszem a duplikációkat el kell kerülni, és növelni kell a szinergiákat a két testület között, amikor átfedésben levő területeken vizsgálódik a két szer. Emellett az a PETI eh, szakbizottság mellett egyéb szakbizottságokkal is együtt kell működnünk, emellett nemzeti regionális ombudsmanokkal, illetve petíciós bizottságokkal is együtt kell működnünk. Ez működik, de nem elég jól. 2008-ban csak 8 uniós eh, joganyagot érintő kérdést eh, beszéltük meg regionális nemzeti ombudsmanokkal, illetve ilyen petíciós bizottságokkal. Nyolc darabot! Ez nem elég, a szinergiánkat mindenképpen mélyíteni kell a hálózaton belül. Szeretném, hogyha szorosabb lenne ez együttműködés az Európai Ombudsman, illetve a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságok között, annak ellenére, hogy az új kötelező kartát betartassuk, Végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament, illetve az Európai Bíróság közötti szorosabb együttműködésre szükség van annak érdekében, hogy a tartósan jelentkező eh, helytelen magatartásokat ki tudjuk küszöbölni. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. A negyedik csomag, ez az utolsó javaslatcsomagom, ez az Európai Ombudsman cselekvéseinek javítására vonatkozik. A hivatalnak véleményem szerint meg kell erősítenie az Európai Bizottság 226-os, 228-as cikk használatával kapcsolatos felülvizsgálatát. A, bizonyára tudják, ez a szabálysértési eljárásra vonatkozik ez a jobb szabályozás, a jobb jogalkotás szellemébe illeszkedik azt hiszem, hogy mi mind eh, tartalmi, mind eh, eljárási kérdéseket eh, felügyelhetünk. Emellett arra is szükség van, hogy a megkeresések kivizsgálásának idejét csökkentsük. Most ez sikerült 30 hónapra, átlagos 30 hónapra rög, csökkenteni, de további csökkentésre van szükség. Emellett arra is szükség van, hogy rendszeres follow-upot biztosítsunk az önök kritikus megjegyzéseire nagyobb nyomást gyakoroljunk az intézményekre, hogyha valóban helytelen igazgatási gyakorlatról látunk jeleket. Végül arra van szükség, hogy egyszerűbb kezelési eljárásokat és konszenzus alapú megoldásokat találjunk. A hazámban ezt igyekszünk meg valósítani a klasszikus kezelési módokon túl. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen, hogyha vannak kérdéseik, szívesen állok rendelkezésükre. Grazie. E, allora, apriamo il dibattito. Köszönöm szépen, megnyitom a vitát, megadom a szót akkor Grüni asszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm, Monette úr. Nagyon sok elemet adott a kezünkben, de ki szeretném hangsúlyozni az, hogy mik a prioritásai a következő ombudsmannak, milyen javításának, javításokat szeretne eszközölni az ombudsmani hivatalban, illetve hogy módosítani szeretné az ombudsman státuszát, milyen módon, milyen javaslatokat szeretne tenni az Európa Intézményeknek, hogy javítsák az Ombudsman Intézmény munkáját, és milyen módon tökéletesíthetik az együttműködésüket. Milyen hiányosságot lát ön az Ombudsman Intézményben, konkrétan milyen módon fogja ön elindítani a tervét, a céljait, nagyon fontos, nagyon széles körű tervei vannak, ezt láttuk. Milyen szerepet szán ezen belül a petíciós bizottságnak? Kérem szóljon néhány szót erről is. És milyen módon szeretne együttműködni a további intézményekkel is? Köszönöm szépen. Grazie, l'onorevole Bossinaro. Köszönöm szépen, Bossinaro képviselő. Mr. Monet, Monett úr, a Peti szakbizottság aggódva látta azt, hogy 2008-ban a panaszok 36%-a az átláthatóság hiányához kötődött, beleértve ebbe az információ hiányát, az információ vagy a dokumentumok kézbesítésének hiányát is jelentette ez. Hogyan kívánja kiépíteni, megszerezni az állampolgárok bizalmát? Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, Hankis képviselőasszony. Köszönöm szépen. Kedves Monet úr, engedjen meg néhány nagyon rövid kérdést, amely azzal is összefügg, amelyet amit ön igen meggyőzően és rokonszenvesen úgy fogalmazott meg, hogy céljai közé tartozik az Európai Unió imázsának a javítása. Ez valóban fontos dolog, mert hát az állampolgárokért vagyunk, ugye, és nem fordítva, és ezzel az imázsal néha vannak komoly problémák. Az első ilyen kérdésem az volna, hogy milyen garanciát lát ön arra, hogy a jogsérelmek között ne legyenek divatos és kevésbé divatos jogsérelmek, tehát arra gondolok, hogy az állampolgárok között a teljes a panasztevők között a teljes jogegyenlőség biztosítva legyen, tehát senkinek ne kelljen úgy éreznie, hogy az ő sérelme hátrébb való, mint valaki másé, akár ilyen vagy olyan politikai megfontolások, országának földrajzi helyzete, vagy egyéb ok folytán. Kérdezném azt is, hogy ön fiatalos lendületről beszélt, ami nekem szintén nagyon bizalomgerjesztő, és ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy érezze ön magában elég elszántságot ahhoz, hogy az olyan eseteket valóban mélyére hatolva kivizsgálja, ami korrupció gyanút korrupció gyanút vetnek fel, akkor is, hogyha ez a korrupció itt vagy ott az állam legmagasabb szintjeit érinti. Következő kérdésem volna, hogy ugye a szabadság és a biztonság szempontja sokszor, ha nem is szembe kerül egymással, de kényes kérdésé válik, és bizonyára vannak olyan panaszok, amelyek azt kifogásolják, hogy mondjuk a szervezetbűnözés vagy a terrorelhárítás folyamán hát esetleg úgy érzik emberek, hogy a szabadságuk vagy a privát szférájuk sérül. Én magam azok közé tartozom, akik úgy gondolom, hogy nem szabad átesni a ló másik oldalára, mert a bűnüldözés, terrorelhárítás nagyon fontos Európa biztonsága szempontjából, de érdekelne az ön véleménye, hogy ebben a kényes és sokszor ellentmondó szituációban hogyan látja ezt a dolgot. Kérdezném arról, hogy a Lisszaboni szerződés után ugye új petíciós formákra is lehetőség nyílik, például a népszavazás intézményére, hogy ehhez hogyan viszonyul, és végezetül öntől is megkérdezném, hogy a nemzeti kisebbségek kollektív jogsérelmeit, tehát magyarán, amikor embereket azért él jogsértelem, mint például most a szlovákiai magyarokat, akik a nyelvüket nem használhatják, mert egy nemzetiséghez, tehát nemzeti hovatartozásuk miatt, hogy hogyan látja ezt a dolgot kezelhetőnek, mint emberi jogsérelmet. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen, Paladeli képviselő. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρέτη, για την πολύ δυναμική παρουσίαση. Köszönöm szépen, Monet úr, ezt a nagyon dinamikus bevezetőt. Láthattuk, hogy milyen elképzelése van az ombudsmani munkáról. Egy kérdésem lenne, mint hogy gondolja, hogyan lehetne csökkenteni a vizsgálatok időtartamát? Beszélt ön is erről, de azt szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatban hogyan képzeli ezt el? Harkin. Harkin. Madam Chair. Uh, Köszönöm szépen, Eh, elnökasszony, üdvözlöm Monát urat. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes és gyakorlatias bevezetőjét. Néhány kérdésem lenne, rövid kérdések ezek, és ezek legtöbbje arra koncentrál, hogy, gyakor- hogy példákat mondjon arra, amiket említett a vezetőjében. Beszélt arról, hogy a klasszikus eh, eh, jogokról próbál elmozdulni el, a konkrét tevékenységekre. Beszélt arról is, hogy különbözőség van a kontinentális, illetve az angol száz jogi rendszer között. El tudná, ki tudná ezt jobban fejteni? azt sem említette, hogy a jognak mindig az állampolgárok szolgálatában kell állnia. Ezzel kapcsolatban már gondolta valamilyen jogszabályra, amely jobban tudná szolgálni az állampolgárok érdekeit, és hogyan tudná ezt még jobban biztosítani. Negyedik kérdésem a rossz adminisztrációhoz kötődik, amelyet említett, hogyan tudná kiszélesíteni ezt a definíciót ezt, erről szeretném kérdezni, és ha megismételné azt, az jó lenne. Ezen kívül említettem még azt is, hogy nagyobb szinergiára van szükség az Európai Ombudsman, illetve a Petíciós Szakbizottság között akkor, amikor ugyanazokat az ügyeket vizsgálják. Gondolta itt valami konkrét dologra, és ki tudná ezt jobban fejteni? Köszönöm szépen. Grazie. L'onorevole Oken. Köszönöm szépen. Oken képviselő. Uh, Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a rengeteg felvetését. Ez nagyon ígéretesnek tűnik. Azt mondta, hogy szeretné javítani a szabálysértési eljárások nyomon követését. Az eljárások, illetve a tartalom tekintetében megvan-e a kompetenciája erre. Erről beszélt még, arra, beszélt még arról is, hogy nyomon követni a bizottság munkáját, hogyan néznek ki ez lényegében. Említette még azt is, talán, hogy a parlamenti képviselők kihasználták az alkalmat, alkalmanként arra, hogy az ombudsmanhoz elmenjenek, ritkán került erre e, sor. Tehát ki tudná ezt feltenni? Hiszen ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen bennünket hibáztat. Mit vár tehát tőle, mit tegyünk ennek érdekében, hogy ez változzon? Köszönöm, Szálavrákos képviselő. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ. Köszönöm szépen. Beszélt az egyensúlyról az ombudsman, illetve a petíciós szakbizottság között. Hogyan látja ezt intézményes keretekben? Vannak-e átfedések? És van esetleg egyfajta nyomás is, ami miatt az ombudsmani feladatokat nem lehet jól elvégezni. La parola di nuovo Mr. Monet. Monet úrnak adom meg a szót. Um, a lot of questions, Mrs. President, so I'll try. Sok kérdést kaptam, tehát megpróbálom nem, nem elfelejteni ezek nagy részét. Um, Grüni. Köszönöm szépen, Gröni asszony, a kérdéseit. Ön azt kérdezte, nagyon helyén valóan, hogy válasszak ki egy prioritást a sok prioritás közül, amelyeket felvázoltam. Nehéz feladat elé állít, ugyanis úgy vélem, hogy nagyon sok elem van az, amelyik prioritást élvez. Nem mindegyik van ugyanazon a szinten, de nagyon nehéz lenne egyet kiválasztani ezek közül. Amennyiben egy egyet kérne. Úgy gondolom, hogy meg kellene erősíteni azt a jogot, állampolgári jogot, hogy az állampolgárok az ombudsmanhoz forduljanak. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. A legfontosabb, innen indul ki az ombudsmani intézmény eh, egész munkája. 14 éve létezik az ombudsmani intézmény, és láttuk, hogy növekszik eh, egyre inkább a fordulók száma az aránya. Ugyanakkor rendkívül gyenge még az intézményünkben, mert amikor elemezzük a különböző pereket, azok, amelyek elfogadhatóak, befogadhatóak, illetve relevánsak, azt látjuk, hogy az ombudsman még nemzeti szinten sem tudja ezeket a kérdéseket pontosan megvédeni. De európai szinten más a kérdés, ugyanis az állampolgárok, akik kapcsolatban lépnek az európai intézményekkel és ezen belül az ombudsmannal, azok nem minden állampolgár. Tehát ez azt jelenti, hogy szűkül a kör, különben több millió panaszos is lehetne. Ugyanakkor a 14 év alatt abszolút értelemben véve nagyon kevés panasz jutott el hozzánk. Nagyon kevés panasz, amelyekre igazán kompetens az ombudsman. És ön bizonyára tudja, hogy az európai az Európai Ombudsman költségvetését mások kritizálják, és mi ennek alapján mi azt mondjuk, hogy minden egyes panasz egyre, ink, egyre több pénzbe kerül ennek a kivizsgálása. Ez egy olyan számítás alapszik, amelyiket én áttekintettem és láttam. Igen, félrevezető ez a számítás, de ugyanakkor rámutat egy problémára, amelyik létezik az első, tehát prioritás az, hogy jobban megismertessük az állampolgárokkal a jogaikat, ez lenne a prioritásom. Tehát, hogy jobban bemutassuk az ombudsman intézmény, a ombudsmani feladatokat, informat, információkat továbbítsunk ki, információkat juttassunk el olyan emberekhez, akik eddig még nem kapták meg ezeket az információkat. Nos, nem gondolom azt, hogy az ombudsman státuszát meg kellene változtatni. Korábban kértem azt, hogy te, dolgozzuk át és újítsuk föl a státuszt. Korábban. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy ezeket a kéréseket, amelyeket én bevezettem, ezeket be is fogadtak, és be is vezették. Gratulálok emiatt a petíciós bizottságnak és a leköszönő elnöknek azért, mert ezeket sikerült elérniük és átvinniük. Nagyon fontos, hogy ezek legyenek, mert a 9-es cikk alapján hozzá kell, hogy férjen a különböző aktákhoz, az adatokhoz. Nem az én találmányom volt, az egyszerűen egy, egy gyakorlati kérdésről volt szó, amely felmerült nemzeti szinten is, és ezért abból a tapasztalatból merítve úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy európai szinten is meglegyen. Nagyon fontos tehát, hogy megadjuk az állampolgároknak azt a bizalmat, amivel renne, amit szükséges, a rossz közigazgatási kérdésekre rámutassunk, ezeket kiemeljük, főleg, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Objektív módon meg tudjuk állapítani, hogy mi a helyzet, és nagyon fontos az, hogy az állampolgárok bizalma növekedjen gyorsan, azonnal. Korábban tettem javaslatokat módosításokra, de most nem tenném meg, mert a parlament azt mondta, hogy ez nem kívánatos, ez nem jó ötlet. A kompetens bizonyos dolgokban kompetens, és például vannak más kérdésekre az adatvédelmi ombudsman úgy gondolom, hogy az ombudsman jogi kerete kiváló, nagyon kellően megalapozott, megvan a megfelelő együttműködés. A parlament, az ombudsman ugyanakkor nagyon fontosak és alapvetőek azok a bírósági ajánlások, amelyeket az Európai Bíróság kiadott, amelyek rávilágítanak arra, hogy milyen jogkörrel, milyen mozgástere van a, az ombudsmannak. Milyen módon lehet lehetne ezt az igen sokoldalú tervet al, gyakorlatban alkalmazni. Igen, valóban széleskörű tervről van szó, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ombudsman regionális, nemzeti és európai szinten a lehető leghatékonyabb legyen. Hogyan tudjuk ezt tehát a gyakorlatban megvalósítani? öt év áll majd rendelkezésemre erre. Én úgy gondolom, hogy két mód van erre. Az első az, hogy a 63 munkatársával együtt az ombudsman a megfelelő embert a megfelelő helyre tegye, hogy a legjobban kiaknázzuk a képességeiket. Ismerem a munkatársakat, évek óta követem a munkájukat, és biztosíthatom önöket arról, hogy kiváló minőségű munkatársakról van szó. Ez egy igen nagy gazdagság. A második az, hogy nem lehet egy ilyen programot gyakorlatba elindítani, hogyha nem tudunk létrehozni egy szinergiát, egy akaratot az európai intézmények részéről, egy közös és mindent átölelő akaratot, közös akaratot elindítani. És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, óriási számban kell kapcsolatokat kiépíteni, elmagyarázni a céljainkat, és bevonni őket ezekbe a folyamatokba. Úgy gondolom, hogy az ombudsman az intézmények nem szeretik, mert az ombudsman egyfajta ellenőri szerepet végez, és ezáltal mindig rámutat arra, hogy mit csináltunk rosszul. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan, hogyha rá tudjunk mutatni arra, hogy itt együttműködésről van szó, és nem felülről vagy másonnan jövő ellenőrzésről, akkor a csatát félig már megnyertük, mert akkor együttműködni fognak az intézmények. Ki szeretném hangsúlyozni a petíciós bizottsággal való együttműködés kérdését. Hárman is föltették ezt a kérdést, ezért úgy gondolom, hogy elég fontos kérdés. Ami az együttműködés más intézményekkel illeti, úgy gondolom, hogy a programomban ahol ez világosan kiderült. Bastinára úr. A question in English. Angolul tette fel, ha jól emlékszem a kérdését, igen. Valóban az összes panasz 36%-a, az átláthatóság hiányát, az információhoz való hiány, hozzáférés megtagadását, dokumentációhoz való hozzáférés hiányát jelentette. Ez nagyon magas szintű, hogyha összehasonlítjuk a nemzeti panaszokkal. Messze meghaladja ezek szintjét, ugye 36% tényleg rengeteg, túl sok. Nem mondanám azt, hogy aggasztó, nem ezt mondanám, de egyértelműen jelzésnek veszem az, hogy az Európai Ombudsman úgy, ahogy az elmúlt 14-ben, 14 évben a két ombudsman koncentrált erre a területre, az átláthatóságra valóban koncentrálni kell. Ezt egyébként az új szerződés is előírja, illetve az 1049-es rendelet. Ez a egyike a két jogorvoslati lehetőségnek, két lehetőség van a polgároknak ilyen esetben, vagy bírósághoz, vagy az ombudsmanhoz fordulnak. Ez rendkívül fontos, nem is a hivatal, hanem a polgárok számára, hogy az átláthatósághoz való jog, az áttekintéshez való jog valóban a gyakorlatban is megvalósuljon. Hogyan lehet az átláthatóságot növelni? Hogyan lehet az ezzel kapcsolatos panaszok számát csökkenteni? Egyrészt együttműködéssel, másrészt tudatossággal. Együtt kell működni az intézményekkel, folyamatosan hangoztatni kell, mennyire fontos ez. Ez nem véletlen, hogy a szerződés egyik cikke az átláthatóság, nyitottságot az unió egyik alapértékévé teszi. Az európai polgárok és az EU közötti űr és az átláthatóság hiánya nagyon negatív jelenség szerintem, és azt hiszem, hogy ez rámutat arra, milyen bizalomhiány eh, mutatkozik minden uniós eh, köztisztviselőnek tudatosan kell ezt tudnia. Ezért van szükség arra folyamatos képzésre, amelyet eh, én az képzésük alapjává szeretnék tenni rá kell mutatni számukra annyi, hogy mennyire fontos, hogy nem a parlamenteket, nem a bizottságokat, nem az államot szolgálják, hanem a polgárokat. És a polgárok megkövetelik ezt a nyitottságot, és a szerződés ezt teszi. Tehát az erről való tudatosság az európai köztisztviselők ezen ismereteinek növelése nagyon fontos. Legyen nagyon sok Európán belül és Európán kívül is legyen nagyon sok ilyen képzett, ebben képzett köztisztviselőnk. Ezt a gyakorlatot ugyanis még nem osztjuk eléggé. Persze javult, javult a helyzet, ez igaz, de még mindig van bőven fejlődni valónk. A második terület az együttműködés. Hogyan? Ahogy Grüni asszonynak is említettem, hogy minden egyes ügynökséggel együtt kell működnünk. Egyébként Maistat úrral, az EBB igazgatója elnökével egyeztettem. Ugye tudjuk azt, hogy egy egyetértés megállapodás jött létre a panaszok befogadása területén. Tudjuk, mennyire fontos minden intézmény az EBB szempontjából is, hogy ez a napi tevékenység alapjává váljon. Ezt eddig még nem tudták el kellőképpen, úgyhogy egy eh, folyamatosan kérni kell, eh, ragaszkodni kell nagyobb átláthatósághoz. Some legal constraints. Vannak-e jogi korlátok, vagy kötelező szabályok, amelyeket létre lehet hozni, és aztán be lehet tartatni a hatóságok részéről? Yes, Mrs. Um, Hankis asszonynak to Hankis, asszony. Hankisasszonynak válaszolhatok? Hankisasszony. Ön is több kérdést vetett fel. Először az image kérdése. Nem az ombudsman imidzsét kell javítani, nem szeretném túlságosan, hogyha a hivatalra, magára az intézményre koncentrálnánk, inkább a polgárok jogaira szeretném rávilágítani a figyelmet, hogy az ombudsmanhoz tudjanak fordulni, hogy megvan ez a joguk. Ezt szeretném sokkal ismertebbé tenni. Egy érdekes kérdést tett fel. Ez érdekes, itt azt jelenti, hogy alapvető fontosságú, hogyan lehet biztosítani a jogok egyenlőségét. Ez egyébként az ombudsman korbiznisze. Ez nem csak az én fő feladatom, de az enyém mindenképpen. Biztosítani kell a jogok betartatását, ami az egyenlőtlenséget illeti, és tovább lépnék, én jogász vagyok, sokat publikáltam egyébként az equity témájában, ami nem ugyanaz eh, egyébként az angol száz, illetve kontinentális jogban, de egy dolog az egyenlőség, az equality, az equity az a szolidaritással kiegyenlített egyenlőség. És nemzeti ombudsmanként ez volt az irányadó számomra, ugyanis úgy gondolom, hogy a közszolgálatában nem lehet eh, feladatot ellátni akkor, hogyha nem biztosítjuk az egyenlőséget, sőt, az equity-t kell biztosítani. Most ennek a fogalomnak a kifejtésére nem igazán van időm, eh, nagyon közel áll a szívemhez, de Valóban a közszolgálatában, a közigazgatásban ez rendkívül fontos. Az ombudsman segíthet abban, hogy az adminisztráció, a közigazgatás jobban tudatában legyen ennek. Igaz az, hogy a korrupció elleni harcról eddig nem sokat mondtam, de ez is az ombudsmani hivatal egyik alapját képezi. Egyébként más EU-s intézmények is foglalkoznak ezzel, például az OLAF. És most visszatérnék Grüni asszony egyik kérdésére is. Nagyon örülök annak, hogy az új ombudsmani alapszabály, alapokmány az adott intézmény keretén belül eljárást helyez kilátásba a köztisztviselő ellen, hogyha valóban korrupció bebizonyosodott. Az, a korrupció valóban rosszabbá tette az EU működését. Lehet tökéletesen, ezer tökéletesen becsületes köztisztviselőnk, elég egyetlen egy korrupciós eset az egészet aláír, alásná, a polgárok bizalma összeomlana, és az EU-n belüli bizalom is romlana egyetlen eset miatt. Ezért kell rendkívül ébereknek lennünk a korrupciós esetek kapcsán. De itt is a korrupció kordában tartása, ellenőrzése egy a posteriori cselekvés, a képzés előzi meg ezt, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a köztisztviselőink eh, abszolút tiszták szeretnének maradni az ügyek kezelése során. Ami a szabadság, illetve a biztonság kapcsolt kérdését illeti nagyon fontos. Az egyik nem inkompatibilis a másikkal. Abszolút osztom a nézeteit, de előfordul, hogy időnként az egyik egy kicsit ellentmondásba keveredik a másikkal, vagy esetleg a politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket arra kényszeríti, hogy az egyiknek túl nagy tudták teret adjanak a másikkal szemben. Úgyhogy pontosan erre gondoltam, amikor a szabadság és a biztonság találkozási pontjáról van szó. Itt erre a találkozási pontra is nagyon éberen kell figyelni a hivatalnak, azért, hogy mind a kettő érvényesüljön, de a szabadság biztosítása is meglegyen a biztonság mellett. Óriási kihívás egyébként évszázadok óta, és a soron következő évszázadok során is napirenden lesz az, de biztos vagyok benne, hogy nemzeti és európai szinten is sikerült olyan intézményeket létrehozni, amelyeket, amelyek abszolút figyelnek erre amelyek folyamatosan kvázi ugatják ezt az üzenetet, folyamatosan közvetítik ezt az üzenetet a, a közigazgatások felé. Végül, de nem sorban említette a kisebbségek jogainak sérelmét. Tudom, hogy nagyon közelről érintett, nem akar mondani, hogy aggódik emiatt, de a saját hazám kisebbségeit is jól ismerem. Nagyon sok kisebbség van, három kisebbségről beszélhetünk hazám esetében, úgyhogy sokat tudok erről a kisebbségi ügyről is, és abszolút elkötelezett vagyok a kisebbségek jogainak biztosítása mellett. Az elmúlt kilenc évben arra koncentráltam, hogy a kisebbségek jogait tiszteletben tartsák, de más kisebbségeket is el tudunk képzelni. Például a nemi alapon kikristálysodó, vagy nyelvi alapon kikristálysodó kisebbségekre, fogyatékossággal élőkre gondolhatunk. Koncentráltam erre az elmúlt kilenc évben, és európai szinten is szeretném a további aktivitásra nyílna lehetőség. Accelerare perché siamo oltre. kérem gyorsabban, mert az idő szorít. Deli, um, how to speed the process of the inquiries. Uh, hogyan lehetne felgyorsítani a vizsgálatok idejét? Nagyon örülök annak, hogy feltette ezt a kérdést, mert még a végén azt gondolják, hogy csak jó tettek állok elő, de nem mondom, hogy lehetne ezt valóban megvalósítani. Fel kell ismerni azt, hogy már így is javult a helyzet. Most már eh, a 12 hónapot eh, értük el átlagban, 13 hónap volt eddig, de el kell érnünk a 12 hónapot. Ennek kell lennie. Ez, az a határidő, amelyet előírnak eh, az Európai Bizottság részéről a 2026 2028 as cikkekben. De hogyan tudom ezt eh, valóban megvalósítani? Ez volt az utolsó pontom. Úgy, hogy eh, egyre inkább a konszenzusra épülő megoldásokat eh, alkalmazom. Azt, hogy ezt kihasználom, és ezt megtettem Belgiumban is, tehát megpróbálom kihasználni a legrugalmasabb módszereket. Ezzel nagyon sok időt lehet nyerni magunk számára, a munkatársak számára, és is sokkal több időt lehet fordítani a vizsgálatokra. Tehát nagyon fontos azt, hogy látnunk kell azt egyre inkább, hogy hol vannak a e, legegyszerűbb, legrugalmasabb módjai a panaszok kezelésének, annak érdekében, hogy időt takarítsuk meg, és ez, ezt az időt a klasszikus, hagyományos vizsgálatokra fordítsuk. Ezt csináltam Belgiumban is, és úgy gondolom, hogy ezt EU szinten is meg lehet valósítani. Akin asszony. Ott, ott ül. Harkin, Harkin asszonyhoz beszélek. Igen, majd Okin asszonyra is ráterek, de először Harkin asszony következik. Have put me, have put several questions. Számos kérdést feltett nekem. Nem biztos, hogy értettem az első kérdését, tehát a klasszikus jog és az új kihívások, tehát inkább a második kérdésével kezdeném. Európát két alapvető jogi rendszerre lehetne osztani a angol száz jog, illetve a szokásjog rendszere. Úgy gondolom, hogy ezek egymást kiegészíthetik, ahogy hangkisasszonynak is elmondom. Az ECFITI rendszerből indultam ki, és megpróbáltam ezt bevezetni hazámban is, de elmondhatom, hogy nagyon nehéz volt meggyőzni a parlamentet, a politikai döntéshozókat, vagy akár még az akadémikusokat is ezzel kapcsolatban. Pedig nagyon hasznos lehetne az, hogy ezt bevezessük a jogi rendszerünkben. Ezért hiszek az, a komplementaritásba, tehát az, hogy a két jogrendszer kiegészíti egymást. Néha úgy vélem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk a két rendszerre akkor, amikor a panaszokkal foglalkozunk. Nem szeretném most kifejteni részletekben, de három generációs ombudsmanjaink voltak Európában. Az első generáció a skandináv országokban, a 70-es években is volt egy generáció, illetve a déli országok diktatúrája után kialakult ombudsmanok, és ezen ombudsman generációk különböző módszereket alkalmaztak, és mindegyik módszer nagyon hasznos volt, mert ezek egymást kiegészítik. Úgy gondolom, hogy az Európai Ombudsman egész Európa ombuds menje, és magában egyesíti a különböző jogrendszereket is. Hogyan definiálom a rossz eh, adminisztrációt. Mikor az első ombudsman a parlamentnek azt javasolt, azt hiszem ez 96-97-ben történt, tehát amikor az első ombudsman a rossz adminisztrációnak a definícióját adta meg, ő azt mondta, hogy eh, a, az elvek kötelező jellegének hiánya. Szerintem sokkal szélesebb körülnek kell lennie a definíciónak. A rossz adminisztrációnak magában kell foglalnia azt, hogy megsértik az úgynevezett soft law-t, az elvet, még akkor, hogyha az nem kötelező érvényű. Tehát pontosan a rossz adminisztráció nem csak az illegalitást jelent, és úgy gondolom, hogy ezért van szükség egy szélesebb körű koncepcióra a definíció kapcsán. Ami pedig a Petíciós Szakbizottság és az Európai Ombudsman közötti együttműködést illeti. Hadd szögezzem le. Úgy vélem, mert hát követtem az intézmény történetét a kezdetét kapcsolatban, úgy gondolom, hogy az első ombudsman, illetve Diamandor a szurkozati együttműködés az önök szabizottságával kitűnő volt valójában. Nem tudnék semmit sem kritizálni, pont ellenkezőleg sokkal-sokkal jobb volt az együttműködés, mint bármely tagállamban. És valóban ez példaértékű, amelyet néhány nemzeti ombudsman vagy nemzeti petíciós bizottság is nyomon követhetne. Palideli asszony is elmondta ezt, hogy vannak át, egymást átfedő ügyek a szakbizottságban és az ombudsmannél is, és együtt kell működnünk annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük. Úgy vélem, hogy megtalálhatjuk azokat a panaszokat, dossziékat, ahol a petíciót ahol a petíció nagyon átfogó, és ahol az ombudsman felléphetne, sor kerülhetne információk cseréjére, akkor, amikor ugyanazon ügyel kapcsolatban járunk el. Óken asszony következik most. nagyon-nagyon fontos kérdést tett fel nekem. Egy nagyon, nagyon jogi jellegű, jogilag nagyon fontos kérdés ez. Az Európai Ombudsman jogosult-e arra, hogy felmérje azt, hogy az Európai Bizottság 226-228-as cikket megfelelően alkalmazta-e. Azt mondanám, hogy nem csak eljárás, de tartalom szempontjából is megvizsgálhatja azt, hogy hogyan alkalmazták ezt. Én nem mondom azt, hogy az Európai Ombudsmannak ellenőriznie kellene azt, hogy az Európai Bizottság ezt a hatáskört, ezt az alapvető hatáskört a 226-228 cikkből fakadóan az Európai Ombudsman és az Európai Bizottság közötti aláírt egyetértési megállapodás a 226-os 228-as cikkel kapcsolatban egyértelműen kimondja azt, hogy az Európai Bizottság dönthet arról, hogy, hogy használja ezt a hatáskört, amelyet ez a két cikk ad számára. Ezt az Európai Bíróság támogatta, tehát azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió már, már ide, ez ideig is így járt el, hogyha megnézzük a munkáját, hanem nem csak eljárás szempontjából vizsgáltak 226-228-at. Nagyon egyszerű a dolog. Az ombudsman például azt mutatja az Európai Bizottságnak, hogy hogy nem volt eléggé, hogy nem megfelelően járt el, amikor a 226-228-ast alkalmazta. És egy alapvető elvről van itt szó, amelyet a Belgiumban alkalmaztunk, ez pedig a megfelelőség kérdése. Tehát egy adott hatók, hatáskört nem lehet kihasználni úgy, ahogy azt szeretnék, nem lehet nem megfelelő módon felhasználni azt, és ezt számos nemzetközi, nemzeti, adminisztratív, illetve jogalkotó jogi testület megerősítette. Tehát a közszolgálatoknak józanul kell bánnia az ilyenfajta előírásokkal, és az ombudsman csak ezt tudja vizsgálni, hogy a 226-228-as cikkeket megfelelően józanul alkalmazták-e. Tehát nem csak administratív aspektusból lehet ezt vizsgálni, hanem úgy is, hogy ezt józanul használták-e, józanul alkalmazták-e, vagy sem, vagy ad, akár adott esetben ö, rosszul alkalmazták-e. Szalapakosz úr már elhagyott bennünket, de azért megválaszolom a kérdését. Úgy vélem, hogy véleményem szerint nem volt semmilyen fajta feszültség az Európai Ombudsman és az Önök Szakbizottsága között, legalábbis én nem tudok erről az elmúlt 14 év során, és remélem, hogy jövőben sikerül majd még szorosabb együttműködést elérnünk. Köszönöm szépen, akkor következzék a KCTI eljárás. Egyetlen egy személy kért szót, Hepping képviselő. Egy percet adok rá, és utána a válasz is egy perces. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Hogyha manet urat meghallgatom, és az a benyomásom, és ezzel beszélek hollandul, mert ő is érti ezt, úgy gondolom, hogy ő egyfajta Obama-szerű megváltoztatás reformot szeretne végrehajtani. A, Strasbourgban az ombudsman elszigetettségben, de itt vannak a különböző szervek Brüsszelben. Nagyon gyakran azt szeretük volna, hogyha baráti megoldás születik, egyetetek az ombudsmannal, de a jogi szolgálat, az Európai Bizottság részéről viszont mindig azt mondta, hogy ezt meg ezt nem lehet megtenni, és egyfajta vatikáni kúria jött létre. Tehát erős intézményekkel állunk szemben. A konkrét kérdésem az az lenne, hogy milyen szerepet lát magának a médiában. Azt mondta, hogy a médiának nagyon fontos szerepe lehet. Azt láttuk, hogy energikus szerepet képzel el az ombudsmannak, de hogyan szeretné átadni azt, amit tesz a médiának, annak érdekében, hogy az állampolgárok egy képet kapjanak arról, hogy amit is csinál. De egyébként nagyon sok sikert kívánok önnek az Obama-szerű reform programjához. L'onorevole Jár chiesto la parola. Jár képviselő is szót kért. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem feltett kérdés az jól passzol a saját kérdésemhez is. Hogyha az európai állampolgárok rájönnek arra, hogy az ombudsman sokat tehet értük, komolyan veszi őket, akkor egyre több panaszt fog majd kapni. Most mi gondolják az emberek, hogy nem akarnak az ombudsmanhoz fordulni, mert túl sokáig tart de a legfontosabb az, hogy az állampolgárokat komolyan vegyék, ezt mondta, és hogy a panaszaik ne tartsanak túl sokáig. A kérdésem az az lenne, hogy mit változtatna meg jogilag annak érdekében, hogy még gyorsabban menjen a panaszok elbírálása, és szüksége van-e a parlament segítségére? Mi is azt szeretnénk ugyanis, hogyha a petíciók még gyorsabban kerülnek feldolgozásra, hiszen mindig ez a probléma a panaszokkal, hogy joguk van az állampolgárnak arra, hogy választ kapjanak, és joguk van arra, hogy megfelelő időn belül megfelelő választ kapjanak. Was muss man dann ändern, dass die... Tehát mit, mit változtassunk meg ennek érdekében, hogy ez így legyen? Köszönöm, Pancsán. Um, ja, Pink. Igen, Hepping úr, köszönöm szépen a kérdését. Úgy tűnik, hogy talán a programom túlságosan ambiciózus, nem tudom. Úgy gondolom, hogy valóban ambiciózusnak kell lennünk ezen, poszt, ezen a poszton. Úgy vélem, hogy már évek óta foglalkozom a különböző európai intézményekkel, szakmából kifolyólag, és tudom, hogy milyen erősek lehetnek az intézmények akkor, amikor a reformokat akarják aláásni. Ezt tudom, és főként európai szinten előfordul az, hogy vannak olyan intézmények, vagy hivatalnokok, amelyek nem igazán szeretik a változásokat. Ez így van, de de hát ez hozzátartozik az intézményekhez, és nemzeti szinten is ugyanez a helyzet az ombudsman esetében, hiszen az ombudsmannak állandóan azt kell kérnie, hogy nagyobb átláthatóság legyen, nyitottság legyen, és kilenc éven át ezt tettem, nem kapjuk meg azt, amit szeretnék, azt, amikor kérdezzük. Megtanultam azt, hogy nagyon ö, kitartónak kell lennünk. Ez az egyetlen módja annak, hogy hosszú vagy akár középtávon ezeket a célokat el tudjuk érni. Ez e- egy nap alatt valószínűleg nem történhet meg. Feltett egy második kérdést is nekem, hogy a az én, illetve a munkatársai munkáját hogyan fogom a média felé közvetíteni. Különböző országok példáját szeretném itt megemlíteni, például Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, vagy bármely országban, amikor eh, a ombudsmanoknak bizonyos megállapodásai vannak a médiával, hogy még jobban bemutassák a munkájukat az állampolgárok felé. Most nem arról van szó, hogy minden nap sajtótájékoztatot, akarok tartani, hanem inkább azt szeretném, hogy különböző programokban megjelenjen az én munkám a médiában. Elnézést jár úr! Csak néhány másodpercem van arra, hogy megválaszoljam a kérdését, bocsássa ezt meg nekem. Teljes mértékben egyetértek önnel, nagyon fontos, de nagyon nehéz az is, hogy reményt adjunk, akkor, amikor ezt a reményt nem veszik figyelembe. Teljes mértékben értetek ezzel, ugyanígy érzem ezt én is, hiszen ezt láthattam Belgiumban ombudsmanként, senki sem tökéletes. Tudom, hogy ez szörnyű, és ezért mondtam azt, hogy együtt kell uh, munkálkodnunk, meg, meg kell ismernünk az ombudsman munkáját, és olyan programot kell kifejleszteni, amelyel az állampolgárok nem fordulnak az ombudsmanhoz olyan kérdésekkel, amelyeket nem az ombudsman felelős. Együttműködésre van szükség, mert csak ez hozhat eredményt. Grazie, Mr. Monet. Noi... Köszönöm, Monetto úr. Üdvözöljük, köszönjük szépen, hogy megjelent körünkben. Van még néhány percünk arra, hogy lezárjuk a mai nap munkáját. Ahogy önök tudják, a bizottság, a szakbizottságnak sem joga, sem lehetősége sincs arra, hogy értékeléseket foganatosítson. Tehát a maraton után mi a parlament elnökéhez továbbítjuk a meghallgatásoknak a jegyzőkönyvét, az összes hozzászólással és megállapítással, ami elhangzott a három jelöltel kapcsolatosan, akik pályáztak erre az ombudsmani posztra. Amennyiben nincs további megjegyzés, hozzászólás, javaslat az elnökség felé, akkor én úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt az ügyet.